ugyanis az Európai Parlament képviselőit állandóan a szólásszabadságukban korlátozzák. Remélem, hogy ez a jövőben nem lesz így ennek a bírósági döntésnek értelmében. Köszönöm. Köszönöm szépen. El szeretném mondani azt, hogy a tegnapi jegyzőkönyv most már készen áll, hogyha nincsenek ezzel kapcsolatban ellenvetések, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Most pedig következik a szavazás. Először is szavazunk Leinen képviselő jelentéséről, az élő állatok és az azok friss húsának közösségbe történő behozataláról. Megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Le is zárom a szavazást. elfogadtuk, 533 szavazattal mellette. Következik a következő napirendi pontunk. Megint csak szavazásról van szó. Are, are you ready? Yes? Okay. Ne haragudjon, egy felszólalás lenne. Készen áll? Igen. Tehát akkor következik eh, Mátéra képviselőasszony eh, jelentése, Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele Litvánia és a bútorgyártás tekintetében. Egy egységes szavazás eh, név szerint történik, minősített többségre lesz szükség. Megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 558 szavazattal. Következik most Matéla képviselő jelentése. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele Litvánia bútorgyártás. Illetve, hogy most ruházati ipar. Megint csak minősített többségre van szükség, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 562-en szavaztak mellette, tehát az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről. Következik az euróövezetre és az államháztartásra vonatkozó 2009-es évi beszámolóról szóló jelentés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik Bowles asszony jelentése, Európai Központi Bank Central Europeo alelnökének kinevezése. Sharon Bowles jelentése. Enmiendas. Vamos a votar por votación secreta. Ezt a titkosított szavazással fogjuk megtenni. A 169-es cikknek megfelelően. Megnyitom a szavazást. Se cierra a votación. Lezárom a szavazást. Elfogadottnak tekintjük, hiszen 488-an megszavazták. Következik Ayala Sender képviselő jelentése, számbevőszék egyik tagjának kinevezése, Martin Quick kinevezéséről. Ayala Sender képviselője szó. No, señor presidente, renuncia la palabra para, para acelerar la... Elnök úr, szeretném, hogyha egy kicsit rövidebb idő alatt tudnánk szavazni, úgyhogy ezért szólaltam fel. Jó, akkor következik Ájára Sender képviselő Milán Martin Cvékül kinevezéséről a szemvevőszék tagjaként. Megnyitom a szavazást, titkosított szavazással fogunk szavazni. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. elfogadott. 549 szavazattal elfogadtuk a kinevezést. Következik Budbergiete képviselő, Budbergiete asszony kinevezéséről a számbevőszék soraiba. Megint csak megnyitom a szavazást. Se cierra a votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 545 szavazattal mellette. Köszönöm. Következő napirendi pontunk. Kersté Kályuláid kép, kinevezése számvevőszék tagjának. Megnyitom a szavazást, megint csak titkosított szavazással. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 561 szavazattal mellette. Most pedig következik Igor Sludborgs kinevezéséről, szintén a számvevőszékben, megint csak megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk kinevezését 557 szavazattal mellette. Következő Fazakas Szabolcs számbevőszéki tag kinevezése. Megint csak titkosított szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 343-an szavaztak mellette. Következik Ladislav Balko számbevőszégi tag kinevezése. Megint csak titkosított szavazással megnyitom a szavazást. Se cierra Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 556-an mellette szavaztak. Következik Luis Galea számvevőszagi tag kinevezése, megint csak titkosított szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A kinevezését megerősítjük 553 ö, mellette szóló szavazattal. Következik Augustin Kubik kinevezése számvevőszék tagjának titkosított szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadott a kinevezés 568 szavazattal. Következik Jan Kinst számbevőszéki tag kinevezése Megint csak megnyitom a szavazást, titkosított szavazással haladunk. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a kinevezését 558 mellette szóló szavazattal. Következik Einósi kinevezése a számvevőszék tagjának titkosított szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 573 mellette szóló szavazattal. Még egyszer gratulálunk a számvevőszék új tagjainak kinevezéséhez. Pasamos a votar el informe nagyon jó munkát kívánunk nekik a jövőben. Most pedig következik Alexander Graf Lambsdorff jelentése, tanácshoz intézett eljárások, az ENSZ közgyűlésének 65. ülés szakáról. Úgy tűnik, hogy ezt az ajánlást elfogadottnak tekinthetjük, mert nem voltak ellenvetések. Következik négy állásfoglalási indítvány a második romákról szóló európai csúcs találkozóról. Hét frakció közös javaslatáról van szó. Lambert képviselőnek adom meg a szót egy szóbeli módosításhoz. Um, like to... Köszönöm, elnök úr. A 7-es, 8-as újhoz tartozó szóbeli módosítómat szeretném elmondani. A politikai frakciók támogatnak, akik aláírták ezt az állásfoglalási tervezetet. Az új bekezdés a 7A úgy hangzik, hogy újra felszólítja az Európai Bizottságot, hogy átfogó európai stratégiát alakítson ki a romák integrációjával szemben, és ösztönözze szociális integrációjukat, számos módon. Köszönöm szépen. Most akkor ezt a szóbeli módosítót fogjuk megszavazni. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy, újas, egy újabb szóbeli módosítás lesz az első módosításhoz. Köszönöm két módosítónk lenne a módosítóhoz, tehát nem szeretnénk a következőt, a tanács és, és hogy a módosító végeredménye, amelyről most szólunk, azt jelenti, hogy felszólítja a tagállamokat, hogy a kisebbségek tagjainak erőszakos visszatérítését nem támogatjuk, amennyiben kitettek a munkanélküliségnek és egyéb diszkriminatív intézkedéseknek. Nagyszerű, köszönöm szépen, Ernst asszony. Esetleg valaki ellenezi ezt a szóbeli módosítást? Úgy tűnik, hogy több mint 40 képviselő ellenzi, úgyhogy ezt a szóbeli módosítást nem tekintjük beadhatónak. Első módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Szóboda képviselő következik. Ön is egy szóbori módosítással élt, a 18-as bekezdéssel kapcsolatban öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Mi is elutasítottuk az előbbi beadványt, mert egy kicsit erős volt a megfogalmazás. Azonban van néhány ország, ahol azt ahol nem garantált az, hogy a romák békében és biztonságban élhetnek és megfelelő emberi körülmények között. De mi egy kicsit visszafogottabban fogalmaztuk meg, mert láttuk, hogy bizonyos országokban a vízum liberalizáció esetét alkalmazzák a politikai menedék megszerzésére megfelelő feltételek nélkül. Tehát a nyugat-balkáni országokban, ahol diszkrimináció és hajléktalanság munkanélküli áldozatává válhatnak. A kollégák szerintem egyetérthetnek velünk, akik az előbbit elutasították, hogy ez a megfogalmazás talán jobb. Esetleg ez ellen valaki felszólalna, nem? Akkor szavazunk róla mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Most pedig következik a teljes állásfoglalási javaslat szavazása. Név szerinti szavazásra irányuló kérelem érkezett, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadottnak tekintjük 572 szavazattal mellette. Következik egy állásfoglalásra irányuló indítvány a Libe szakbizottság részéről a külső tengeri határok őrizete tekintetében Schengeni határellenőrzési kódexban a 151-es cikk értelmében Kassanan képviselője a szó három percben. Köszönöm, elnök úr. Szeretném közölni a tisztelt házzal, hogy eredetileg én voltam a Frontex jelentés felelőse, és a kivételes intézkedésekre szeretném a figyelmüket felhívni. Tehát főleg a mediterrán térség déli részében a mentőakciókra gondolok. Én azt javasolnám önöknek, hogy ezt eh, az állásfoglalást utasítsák el, hiszen 369 fős többség kellene az elfogadásához, és éppen ezért azt javaslom, eh, hogy most utasítsuk el az állásfoglalást. Köszönöm szépen, Kesmen úr, most pedig megadom a szót Valstörm eh, biztosnak. Köszönöm szépen. Itt van most a Schengeni határellenőrzése vonatkozó a külső tengeri határok őrzésére vonatkozó állásfoglalási indítvány az önök asztalán. Ez rendkívül fontos döntés, ezzel segítjük a Frontex és a tagállamok munkáját abban, hogy a külső a tengeri határok védelmét hatékonyabban tudják biztosítani. Mint tudjuk, az, idő, az évnek ebben az időszakában a Mediterráneum térségében egyre inkább növekszik a nyomás a külső határvédelmen, és ez azt is jelenti, hogy a határőröknek a visszatoloncolás tilalmát, vagy pedig a kiskorúak, illetve a marginalizált személyek védelmét be kell tartatni a határőröknek, Nagyon sokan itt ebben a házban is kérte évek óta a, ezeknek a, az elveknek a betartatását, és most ezek mm, fekszenek itt ebben a dokumentumban, ugyanis ennek a dokumentumnak a segítségével hat, nem csak hatékonyabbá tudjuk tenni a határvédelmet, hanem ugyanakkor emberéleteket tudunk megőrizni a földközi tenger térségében. Nagyon nehéz feladatról van szó a tagállamoknak és a nemzetközi szervezeteknek, illetve az ENSZ menekültügyi szervezetének részvételével egy jobb monitorozásra van szükség, és ehhez megfelelő európai alapokat kell biztosítani pénzügyi értelemben is. Ami a dolog jogi vetületeit illeti, a bizottság a 12-es cikket választja jogalapnak, ugyanis a Frontex ugyanis a Frontex működését ennek a mm, cikknek az alapján lehet jobban elképzelni, és nem olyan alapokon, ahogyan azt az Európai Parlament kezdte. Persze lehetnek itt más technikai megoldások is, amelyek arra mutatnának, hogy újra meg kellene nyitni a vitákat, ezzel kapcsolatban, és már eléggé közeledik a nyár. Sajnos nem sikerült eddig ilyen alternatív megoldásokat találnunk, éppen ezért kérem, hogy az Európai Parlament tisztelt képviselői ne utasítsák vissza ezeket az új szabályokat. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Busuttil képviselőnek adom meg a szót. Busuttil úr, egy de nem nyithatunk most erről vitát, Buszottil úr. Öné a szó, de nem fogunk vitát nyitni erről. Elnök úr, ketten javasolták, hogy utasítsuk el ezt az állásfoglalást, de senki sem védte meg. Szerintem tisztességes az, hogy valaki támogassa, és hogy szót kapjon az, aki támogatja az állásfoglalást. Tehát igazából egy percet kérek csak. Azért utasította el a Libe Bizottság ezeket az előírásokat, és hogy javasolta ezt az állásfoglalást a következő. Két alkalommal is túllépte hatáskörét a bizottság ezen szabályokkal, és ezért utasítottuk el az állásfoglalást. Akarjuk ezeket a szabályokat, én is egy olyan országból jövök, amely akarja ezeket a szabályokat, de nem akarjuk, hogy az Európai Bizottság túllépje a hatáskörét, és éppen ezért támogatjuk az állásfoglalást. Nagyszerű. Akkor most áttérünk, nem? Cashman úr? Nem fogunk vitát nyitni, már mondtam. Nem fogunk vitát nyitni, Cashman úr. Ez napi rendi, ügyrendi kérdés? Ha ügyrendi kérdés, akkor rendben van. Öné a szó elnök úr, minél többet vitázunk azon, amit mondani akarok, annál rosszabb. Csak tisztázni szeretném, hogyha leszavazzák ezt, akkor olyan intézkedést eh, szavaznak le, amelyek a tengeren történő elfogást támogatják, ha nem, akkor nem. Tehát akkor most szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, akkor elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Se cierra votación. Lezárom a szavazást. nem értük el a minősített többséget, tehát az állásfoglalást elutasítottuk. Akkor most áttérünk Jerzsejewska asszony jelentéséről szavazunk, és pedig a 2011-es költségvetés prioritásairól. A 21-es módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. Tehát akkor most a kettesről, a kettes módosítóról név szerint szavazunk. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 549-en támogatták. A 8-as módosító mellett ki van? Ellene? Tartózkodás elutasítva. A 3-as okafogyottá válik. Elfogadtuk? Vamos a ver. Egy pillanat. A nyolcas módosítót elutasítottuk. Igen. Akkor most a hármas módosítóról szavazunk két részben. Név szerint. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 556-an mellette. Most a második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A második részt elutasítottuk. 234, 371 negatív. Tehát akkor most a 22-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 9-es módosítóról szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 10-es módosítóról szavazunk ki van mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 23-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. A négyes módosító név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 558 igen szavazattal. A 11-es módosító mellett ellene ki van tartózkodás elutasítva a 12-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 24-es módosító mellett ki van? Ellene tartózkodás elutasítva. Most a 13-as módosító mellett ki van? Ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig az ötös módosítóról név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 354 nem szavazattal. Most a 14-es módosító mellett ki van? Ellene? Tartózkodás elutasítva. A 15-ös módosító mellett Ellene? Tartózkodás elutasítva. A 16-os módosító mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Most a hatos módosítóról név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk 578 szavazattal. A 17-es mellett ki van? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 18-as mellett ki van? Ellene? Tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 383 igen szavazattal. A 25-ösről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A 20-as mellett ki van? Ellene? Tartózkodás elutasítva. A 26-os módosító mellett ki van? Ellene? Tartózkodás elutasítva. A 27-es módosító mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Most a hetes módosító mellett ki van? ellene tartózkodás elfogadtuk. A 28-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egyes módosító mellett ki van? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig jó. Tehát az egyest ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Se cierra a votación. Lezárom a szavazást. Az egyes módosítót elfogadtuk 374 igen szavazattal. Most a 67-esről két részben, mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. Most a 67-es második része mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalási indítványról megnyitom a népszerinti szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk 558 igen szavazattal. Kedves kollégák, szeretném informálni önöket, és pedig nagy örömmel, hogy látogatónk van, és pedig az interparlamentár parlamenti mozgalom keretében a tunéziai parlament delegációja látogat meg minket. Ő a politikai ügyek és a külügyek emberi jogok felelőse. Most pedig nagyon nagy szeretettel szeretnénk köszönteni a tuniszi delegációt, és szeretném aláhúzni, hogy mennyire fontosnak gondoljuk ezt az első alkalmat, amely az utolsó öt évben első alkalomnak tekinthető a látogatások sorrendjében. Az Európai Parlament óriási érdeklődéssel figyel tekint Tunéziára a politikai és gazdasági értelemben egyaránt, hiszen gazdasági értelemben fontos partnerről van szó, és az Európai Unió a Magreb delegáción keresztül szeretne szorosabb együttműködést folytatni politikai értelemben és közös érdeklődésre számot tartó témákról. Gondolok például a demokrácia, illetve a jogállamiság felé tett lépésekről. Nagyon kellemes tartózkodást és jó munkát kívánunk mindenkinek. Most pedig következik Trüppel képviselő jelentése, költségvetési iránymutatások 2011 egyéb szakaszok. Egyes módosítás mellette. Elutasítva. A kettes módosítóról szavazunk. Két részben. Első rész, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elutasítva. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor a hármas módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A négyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ez azt jelenti, hogy az elfoglalásról szavazó mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most áttérünk a Scotta jelentésre. Ez pedig a mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitika. Egy módosítás van, ami érinti az összes nyelvi verziót, és pedig a kettes módosítóról szavazunk most. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 411 nem szavazattal. A hármasról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 364 igen szavazattal. Az ötös módosítóról név szerint szavazom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 437 igen szavazattal. Most, tehát a négyes okafogyottá válik, akkor most áttérünk az egyesre, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 310 nem szavazattal. Most az egész állásfoglalás tervezetről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most akkor áttérünk a... Rátérünk a Guerrero jelentésre, pénzügyi és gazdasági válság hatása a fejlődő országokra címmel. Guerrero úr kapod össze szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés megírása kapcsán annyit akartam elmondani, hogy a 31-eshez tartozik egy szóbeli módosító, amelyet most angol nyelven felolvasok legalábbis a második részét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 Köszönjük Gerégó úrnak. Ha jól tudom, Gerégó úr, akkor ez a szóbeli módosító a 34-es és nem a 31-es paragrafusra vonatkozik. A 34-es második részére igaza van, elnök úr. Jó, akkor most már ez is világos. Van-e bárkinek ellenvetése a szóbeli módosító kapcsolatban nincs. Akkor majd, ha szavazunk a 34-es második részéről, akkor ezt oda kell érteni. Most a hetes pontról szavazunk két részben, első rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Pillanat pontosabban. Most nyitom meg a szavazást, és kézzel szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ezt kell név szerint megszavaznunk, most megnyitom a szavazást a hetes második részéről. Lezárom a szavazást. 380-157 arányban elfogadtuk azt. A 22-essel kapcsolatban Görens úrnak van szóbeli módosítója, parancsoljon! A kettes bekezdésről van szó, ugyanis uh, itt a közös kormányzás, a globális kormányzás, illetve a G20-ak összetétele forog ebben a kérdésben. Egyelőre a legkevésbé fejlett országokból ugyanis senki nem vesz részt ebben a munkában. Tehát itt a, ebből a szempontból én azt javaslom az Európai Parlamentnek, hogy erre a hiányosságra a szövegben reflektáljon. Köszönöm szépen. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval szemben? Ha nincs, akkor a 22-esről szavazunk a szóbelivel együtt. Mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrzést talán érdemes tartani. Ugyanerről még egyszer géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. 282 igen és 268 nem szavazat mellett elfogadtuk, 14-en tartózkodtak. 23. Most a 23-asról szavazunk, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 31-esről szavazunk két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Har ellenőrizhetjük, ha kívánják. 31-es első részéről kérem szavazzanak ismét a szavazógéppel. Lezárom a szavazást. 287, igen, 269 nem szavazat született, 90 tartózkodtak, elfogadtuk tehát. A 31-es második része következik, mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzünk kell. A 31-es második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 289-265 arányban elfogadtuk 13 tartózkodás mellett. A 34-esről szavazunk, szóbeli módosítóval együtt. Kombedit úr kíván szólni? Ön az előbb a tunézi delegációt megtapsoltatta. Nem tudom, hogy kérhetné-e őket arra, hogy Taufing Benbrik kiszabadítását is kérjük a delegációtól, amely egyébként az egész parlament részéről kérés lenne. Erre nincs felhatalmazásom, illetve részben már megtettük ezt. Köszönöm. Szavazzunk a 34-esről, a szóbeli módosítóval együtt, Geriro úr javaslatára két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második részről mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Jó, a másodikról géppel is szavazzunk ismét. A 34-es második részéről megismételjük a szavazást szavazógéppel. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 345-215 arányban elfogadtuk. A 36-os következik két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész el, mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. A 36-os második részéről kérem szavazzanak ismét a gép segítségével. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a második részt is, 294 és igen, és 268 nem szavazattal. 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 51-es következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az 58-as, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Most az egész állás, vagy rendelettervezet, jelentéstervezetről beszélünk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk tényleg. Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Se cierra y... Lezárom a szavazást. Kis többséggel elfogadtuk, 283-278 arányban, 15 tartózkodás mellett. Pasamos. Pasamos. Pasamos a votar el informe del Most rátérünk a Skikluna jelentésre, de Szoboda úrnak megadom a szót előtte. Ügyrendi felszorolással szeretnék élni. Örülök a szavazás eredményének, de ez egy saját kezdeményezésű jelentés volt, ahol egyébként egy másik eljárással kellett volna eljárnunk. Egy saját kezdeményezés jelentésnél lehetne egyenként szavazni. Ha ezt nem rendezzük hosszú távon, akkor minden egyes saját kezdeményezés jelentésnél ugyanez lesz a gond. Kérem az elnök urat, hogy az AFKO bizottságot kérje fel arra, hogy tisztázza ezt az ügyet. Ez el ugyanis a jelenlegi eljárással a reform szellemiségét semmisítjük meg. Köszönöm szépen. Sí, señor Svoboda úr. Valóban egyenként kell szavaznunk az eljárási szabályzat alapján, még hogyha a frakciók némelyike mást szeretne is. Ezt a jövőben át lehet esetleg dolgozni, de most nekem így kellett eljárom. Na most tehát a Sikluna jelentés következik, a Központi Bank 2008-as jelentéséről közvetlenül szavazunk az állásfoglalás indítványról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm. Ezzel a szavazás végére értünk. Most a tanácsi közös pontokról kell szólnunk, a bizottsági közös álláspont is benne van a jegyzőkönyvben. Három hónapon belül lejár a határidő, a parlament addig szólhat hozzá. Holnap kezdődik ez a három hónap, és utána három hónap múlva pontosan lejár. A mai ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején fogjuk önök elé terjeszteni, és elfogadni, illetve az érintett intézmények is megkapják annak egy másolatát. Most a szavazat magyarázatok következnek. A roma csúcs találkozó kapcsán Pászka úr először. Eh, Köszönöm elnök úr a szót. A második csúcs